Okay, ladies and gentlemen. Rendben, hölgyeim és uraim. Lassacskán ezért csak beszivárognak a képviselők, remélhetőleg. Szeretnék üdvözölni mindenkit ezen a mini meghallgatáson a kikötői szolgáltatásokra vonatkozó rendelettel kapcsolatban. Ez a kikötők pénzügyi átláthatósága, illetve a kikötői szolgáltatásokhoz való piaci hozzáférés. Három hozzászólónk lesz ma, illetve öt, bocsánat. Richard Bird úr, aki a brit nagy kikötők csopát, csoportjának ügyvezetője, Ronaldo úr, a Velencei kikötői hatóság részéről, Paolo helyett jött el most hozzánk. Viktor Schonmakers Rotterdamból tulajdonképpen, ha kikötő téma kerül szóba Európában, akkor Rotterdamot mindenképpen be kell vonni. Annalina Mekele, a finn kikötői hatóság igazgatója, illetve Jean-Claude Terrier, a Marseille kikötő igazgatója. Ez esetben először meghallgatunk egy hozzászólót, utána pedig következik a kérdések, válaszok fordulója, tehát egyszerre csak egy beszélőt fogunk meghallgatni. Először is szeretném Richardot felkérni, hogy kezdje el, amikor bejöttem ide a terembe, akkor Richard azt mondta nekem, hogy úgy hallottam, hogy szigorúan bánsz a kalapáccsal, hát ennek nagyon örülök, hogy ez a hírem, akkor öt percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak, hogy megtartja ezt a meghallgatást. Úgy hiszem, hogy kitűnő lehetőség ez arra, hogy a kikötők álláspontját meghallgassák a rendelettel kapcsolatban. Minden esetre nagyon nagy uh, gond ez, illetve sajnálatos, hogy a rendelettel kapcsolatban nem folytattak velünk több konzultációt. Öt percen van csupán, úgyhogy egy kicsit szeretném ismertetni a brit hátteret, ugyanis természetesen mi mindig másképp működünk mindenben, ez a kikötőkkel is így van. Szeretném elmondani, hogy milyen gondjaim vannak a rendelettel, illetve szeretnék reagálni a jelentéstevő kérdéseire is. A brit kikötői ágazat a legnagyobb az Európai Unióban. 120 kereskedelmi kikötőnk van, 44 tagja a TNT hálózatnak, tehát ez a rendelet minket nagyon közelről érint. A kikötők magántulajdonban vannak, illetve független szervek működtetik azokat, és magán kölcsönökből finanszírozzák ezeket, tehát üzleti vállalkozásként működnek. A brit kormány politikája nagyon konzisztens ezzel kapcsolatban, tehát, hogy a kikötők nem kapnak támogatást, nagyon nagy a verseny a kikötők között, és nagyon nagy mértékben hozzájárulunk a brit gazdasághoz. Nem régiben egy vizsgálat azt mutatta, hogy a nemzetközi kereskedelem 95%-át kezelik a kikötők, nagyon fontos iparágakat és az energiaszektort segítik elő, jelentősen hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és a GDP-hez. Tehát a brit GDP-nek több mint 1%-a a kikötői szektorból származik. Valószínűleg a térképnek a részleteit nem lehet látni, de elmondhatom, hogy nagyon sok kikötőnk van a méret tekintetében az ország különböző részeiben. Általában 120 kilométeres távolságban lehetnek egymástól ezek a kikötők, ez azt jelenti, hogy nagyon élénk a verseny, és nagyon fontos módon járul ez hozzá ahhoz, hogy hogyan fejlődik az ágazat nagyon friss aktuális iparág vagyunk, nagyon nagyok a befektetések, ez azt mutatja, hogy körülbelül 400 millió eurót fektetnek be évente a kikötők, ennek jelentős termelékenységi nyeresége is van, például az átlag fölött van 40%-kal a munkaerő termelékenysége, nagyon jók az ipari kapcsolatok, biztonság és környezetvédelmi teljesítmény, illetve a szárazföldi közlekedési kapcsolatokat is javítjuk. 2010-ben megvizsgálta a versenyügyi hivatal a kikötőket, és azt mondta, hogy nagyon jól működik a verseny a kikötők esetében. Nézzük akkor a rendeletet. Támogatjuk annak elvét, hogy a piaci hiányosságokkal foglalkozzanak, és ahol szükséges a versenyképességet és a termelékenységet növelni, ezt megtegyék. Azonban nagyon aggaszt az, hogy a rendelet beavatkozik a piac működésében Nagy-Britanniában. Például a második fejezet piacra jutási rendelkezései bürokráciát, plusz költségeket jelentenek, illetve a jelenlegi szerződési és munkaügyi struktúrákba is beavatkoznak. Bizonytalan az, hogy a kikötők maguk nyújtsanak szolgáltatásokat, aztán ott van a harmadik fejezet tartalma, pénzügyi rendelkezések. Úgy gondoljuk, hogy ennek alapján a kikötők nem működhetnének a továbbiakban üzleti vállalkozásként. Nem világos, hogy a bizottságnak milyen szerepe lesz a díjak kivetésében, aztán pedig a javasolt ISB új bürokráciás réteget teremtene. Úgy gondoljuk, hogy ez olyan, mint egy kényszerzubbony, ez az új rendelet számunkra, és ez tulajdonképpen csak növeli a bizonytalanságot, és nehéz lesz így további befektetéseket vonzani. Ezért azt javasoljuk, hogy a rendeletet vonják vissza, ennek pedig, ez pedig lehetőséget biztosítana arra, hogy a koncesziók közbeszerzési eljárások tekintetében szabályozzák ezt a területet. A javaslat ugyanis nem foghatja vissza azt a, azokat a kikötőket, amelyek annyira jól működnek a az Európai Unióban. Akkor a jelentéstevő kérdéseit illeti, úgy gondoljuk, hogy a piacra jutási rendelkezések nem vonatkoznak a brit kikötőkre, hiszen ezek teljesen kereskedelmi szempontból működnek. A 9-es cikk túlságosan korlátozó, és nem kezeli megfelelően azon kikötők helyzetét, amelyek saját szolgáltatásokat működtetnek. Aztán ami a díjakat illeti, úgy gondolom, hogy a díjakra semmiféle szabályozás nem vonatkozhat a szabad verseny körében. Aztán ami a magán kikötőket illeti, mi szeretnénk megnézni azt, hogy milyen lehetséges kivételek lennének a rendelet alól, ezért a megszövegezést át kell gondolni, de mi azt szeretnénk, hogyha a rendeletet visszavonnák, tartanának egy részletes vitát, és visszatérnének erre. Ami pedig a felügyeleti szervet illeti, úgy gondoljuk, hogy nagyon jó ebből a szempontból a lefedettség az Egyesült Királyságban, ezért nem gondoljuk, hogy a meglévő szerveket meg kéne szüntetni. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm, Richard. Most akkor a jelentéstevőt fogom felkérni, hogy vannak-e kérdései, és ha képviselők szeretnének, akkor jelentkezzenek. Fleckenstein úr szeretne kérdezni Börd úrtól valamit. No, not yet. Well, very good. Has anybody else any It can be an ob- Úgy tűnik, hogy még nem, de észrevétellel is élhet, nem csupán kérdéssel, tehát hogyha észrevétele van, azt is elmondhatja, tessék. In, in kürze nur. Nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy ami a magán tulajdonban lévő kikötőket illető, illeti különbséget kell tennünk a csat azok között, ahol a közpénzek is szerepet játszanak, illetve a teljesen magánfinanszírozású kikötők között. Másodszorban azt is figyelembe kell vennünk, hogy a használó számára a monopólium eléggé zavaró dolog, és most függetlenül attól, hogy magán tulajdonú vagy állami tulajdonú monopóliumról beszélünk. Tehát ezt a két megjegyzést gondolom érdemes figyelembe venni. Köszönöm szépen, Kűn úr. Köszönöm. Engem az érdekelne, hogy Egyesült Királyságban a rév kalauz szolgáltatást hogyan szervezik ezek állami szervezetek, vagy szintén privatizáltak a hajók tankolása, és a beruházások közszektorban valósulnak meg, vagy pedig magán tőke részvételével, tehát ilyen állami és köz, illetve köz és magán szféra közötti partnerségről beszélhetünk-e a kikötők kapcsán. Köszönöm Philip Bradborn. Köszönöm, Brian. Nagyon egyszerű kérdésem lenne, és Bird úr arra utalt az egyik ábráján, és nem tudom, hogy ezt helyesen feltételezem-e, hogy függetlenül az irányelv javaslattól a brit kikötőkre a normál EU-s versenypolitikai szabályok vonatkoznak. Elnök, Kíván-e más valaki szólni, mielőtt én kérdeznék? Az én kérdésem, Richard, a következő. Magán kikötőkről és a finanszírozás átláthatóságáról szólt. Van-e bármiféle probléma az a brit kikötők kapcsán a pénzügyi átláthatóság tekintetében? nevezetesen, hogy a versenytársak mennyiben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 A másik dolog, amit szeretnék uh, megkérdezni, az utolsó fél percben uh, azt említette, hogy a javaslatot uh, el kéne vetni úgy, ahogy van. Ezt egy kicsikét, ha bővebben kifejtené, hogy miért gondolja ezt, hiszen ez az úgynevezett nukleáris opció, ahogy mi ezt nevezzük, az itt ülő kedves urak mindenféleképpen majd egy bypass műtétre vagy egy újraélesztő készülékre szorulnak, ha ezt hallják. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindennel vádoltak már, de hogy a nukleáris háború szítója lennék, talán ez egy kicsikét túlzás. Minden esetre a kérdés jogos. Vegyük sorjában. Először is a jelentéstevő megjegyzése. Fleckenstein úr nagyon jól meghúzta a különbséget a között, amikor a kikötők teljes mértékben magánfinanszírozásúak, illetve vegyes magán és állami finanszírozásúak. Az Egyesült Királyságban csak magánforrásból finanszírozzák a kikötőket, és viszonylag minimális a közpénzek felhasználása, és ezek nagyon konkrét célokat szolgálnak, konkrétan környezetvédelmi célokat. Tehát amikor a tengeri szállításról a vasútra kívánjuk terelni a forgalmat, és kevésbé a közútra. De a napi üzemeltetés teljes mértékben magánfinanszírozású. És a monopóliumokra vonatkozó kérdése is nagyon helyén való, hiszen ha valaki monopól helyzetben van, akár állami, akár magántulajdonú, akkor nyilván a felhasználók számára ez kérdéseket met fel. Ha a térképet megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az Egyesült Királyságban létező struktúra a versenynek igen tág teret enged, ezt a megállapítást tették a hatóságok is, amikor egy átfogó felmérést végeztek néhány évvel ezelőtt. Minden esetre lehetnek kérdések az egyes monopóliumok kapcsán, de minden esetre a versenyhatóságok foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és a bejelentéseket szükségszerűen kivizsgálják. Kün úr a rév kalauz szolgáltatásokról kérdezett, ezek közvetlenül a kikötőkhöz kapcsolódnak. Tehát vagy a kikötők munkavállalói, vagy pedig közvetlenül a kikötők alvállalkozói. Tehát nálunk nincs önálló szolgáltatóként fellépő révkalóz társaság. Úgyhogy Gondolom, hogy ebben nem egyedülállóak, és ez a kérdés majd a későbbiekben is fel fog merülni. Igen, akkor Fleckenstein úr kérdését megválaszoltam, Bradborn úr. Igen, teljesen igaza van, a brit kikötőkre általános EU verseny jogi szabályok vonatkoznak. A koncesziókra vonatkozó irányelv nyilvánvalóan a brit kikötőkre is vonatkozik, amennyiben a szerződések, a koncesziós szerződések egy bizonyos határértéket meghaladnak. És ez komoly potenciális változást jelent a brit kikötők számára. Az irányelv egyelőre még nem került végérvényesen elfogadásra, de minden esetre komoly hatása lesz és tudom, hogy az EU kikötőkben dolgozó kollégáink is megkívánják vizsgálni ennek kihatásait, mielőtt a szolgáltatások szabályozására tennének javaslatokat, ugyanis a szolgáltatásokra is vonatkozik a koncesziós irányelv, úgyhogy itt vannak bizonyos eléggé visszás kérdések. És végezetül az elnök kérdésére, ami az átláthatóságot illeti, az Egyesült Királyságban a szabályozásnak ez a talán legkevésbé problematikus területe. De miután ez szerepel az EU jogszabályokban, a beszámolókra vonatkozó átláthatósági szabályokra gondolok konkrétan, nyilvánvalóan nekünk is meg kell felelni a nemzetközi követelményeknek. És itt gondolunk most kifejezetten az állami támogatásokra. Itt azt szeretnénk, ha a rendeletet átgondolnánk, és ezzel átérnék a legutolsó kérdésére is. Mi mindenféleképpen azt szeretnénk, mégpedig igen erőteljesen, hogyha a rendelettel kapcsolatos munka újra kezdődne, hiszen itt számos olyan kérdést látunk, amit őszintén és konstruktív módon meg kellene vitatni. E tekintetben vannak pozitív tapasztalataink a bizottsági kollégákkal, és jó lenne észszerű megoldást találni, hiszen ez az európai kikötők gyakorlatát nagyrészt érinti. És erre majd a további előadók is rámutatnak. Az ESPO egyfajta kényszer zubbonyként működik, tehát ennek tükrében is végig kéne gondolni az új rendeletet. Gunnar még kívánta valamit szólni. Kérem, hogy nagyon röviden, mert egy kicsikét kifutottunk az időből, rövid leszek. Egy dolgot szeretnék csak említeni, és ebben szerintem mindannyian egyetértünk. Beszélhetünk arról, hogy milyen kritériumokat alkalmazunk a transzparencia kapcsán, de minden esetre a kikötők között lehetővé kell tenni a versenyt. Lehetővé kell tenni, hogy vonzóbb kínálatokkal, ajánlatokkal álljanak elő a menetrendet vagy egyebeket illetően, és szerintem az irányelvnek is ezt a versenyt kellene elősegítenie. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kívánsz-e reagálni erre. Igen, ez alapvetően fontos, és a rendelet harmadik fejezete sajnos beleavatkozik ebbe a normális folyamatba természetesen. Köszönöm szépen, és a következő Velence. Sajnos Paolo nem tudott eljönni, úgyhogy egy sokkal csinosabb és fessebb képviselőt küldtek, Stefano Valdo a velencei kikötő nevében fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Lehet, hogy nem leszek olyan ügyes, mint az előttem felszóló abban, hogy elmeséljem, hogy pontosan hogyan is néz ki az olasz kikötői tájkép, hanem konkrétan azokra a témákra fogok azonnal reagálni, amelyekről a mai napon kellene vitáznunk. A javaslat az átláthatóságot, a pénzügyi átláthatóságot kívánja elérni. Szerintünk ezt a kérdést nem lehet megközelíteni akkor, hogyha nem vizsgáljuk meg, hogy milyen kontextusban születik ez a rendelet. A kontextus ugye részben gazdasági, részben jogi természetű. Amikor a gazdaságról beszélünk, akkor világos, hogy a jelenlegi világszintű és európai kikötői ágazat két nagy dolgot él meg. Részben a hatalmas hajók, és azok a nagy szövetségek, amelyek kialakulnak a hajózási társaságok között. Másik oldalról pedig bővül a piac, és a különböző kikötők hinterlandja. Ezzel pedig növekszik a különböző kikötők közötti verseny, az a verseny, amely korábban inkább egy-egy kikötőn belül a különböző terminálok között volt érdekes. Ami a jogi környezetet illeti, nem lehet nem beszélni arról, hogy ez a mostani rendelettervezet egyfajta következménye a római szerződésnek és az európai gazdasági közösségnek, amely nyilvánvalóan egy közös gazdasági térség létrehozását kívánta megcélozni. A legérdekesebb céljai számunkra ennek a mostani rendelettervezetnek az egyenlő játéktér kialakítása, ez alól nem húzhatja ki senki magát, és ezt valóban meg kell vitatni az Európai Uniós székhelyeken. Nézzük azt, hogy mi is a célja ennek a rendelettervezetnek. Olaszország esetében a következőképpen néz ki a helyzet. Azt láthatjuk, hogy itt a földi, illetve a kikötői területek hogyan oszlanak meg, illetve az, hogy hol milyen jogszabályok érvényesek Olaszországban, igen kicsi a kompetenciája azoknak a műveleteknek, kikötői szolgáltatásoknak, amelyekről most beszélünk. Tehát igazából a kikötő igazgatóságoknak rendkívül kis hatásköre van ebben a témakörben. ezzel a mostani rendelettervezettel kitágulhatna a kikötőigazgatóságok hatásköre jogi szempontból, abból a célból, hogy az irányíthatóságot növelni lehessen, és versenyképesebb helyzetet teremtsünk. Ami a szolgáltatásokat illeti, úgy gondoljuk mi, hogy mindazok a szolgáltatások, a CEFU-ba tartozó szolgáltatásokról beszélek. Nos, hát ezek mind a rendelettervezet hatája alá kell, hogy essenek. Tehát szerintünk ilyen szempontból nem kell különbségeket vagy kivételeket tennünk. Mi úgy gondoljuk, hogy az európai intézmények definiálják a rendeletben a feltételeket, és aztán ezeket majd nemzeti szintre kell lefordítani és helyi szinten megvalósítani. Tehát nemzetközi, Európai Uniós szabályok, és ezeknek a helyi alkalmazása a szükséges. Most visszatérve Olaszországra, négy-öt gondolatot szeretnék megvizsgálni. Most az, hogy itt milyen különbségeket teszünk a különböző illetékek és kikötői díjak között, az ugye attól függ, hogy milyen definícióval látjuk ezeket el. Egyik másiknak az olasz jogi kontextusban nincsen értelme. Az utasok, mint kargó, ez lehet, hogy kicsit erősnek tűnik, az utasokat tehát meg kellene adóztatni, épp úgy, mint az árucikkeket. Ez Olaszországban jelenleg nem így van. Az átláthatóság az árak tekintetében és a versenyképesség szempontjait kell összehangolni. Mi Olaszországban nem látjuk azt, hogy egy hatékony árképzés felülről valósulhatna meg. Talán a többiekkel szembe megyek akkor, hogyha azt mondom, hogy a supervisory body szerintünk fontos. Pontosan azért, hogy egyenlő feltételeket lehessen teremteni. Ennek a supervisory bodynak, felügyelő testületnek nem nemzetközi, hanem európai szinten kell működnie, természetesen helyi leányvállalatokkal vagy irodákkal, és azt kell garantálnia, hogy az európai politikák megvalósuljanak az egyes tagállamokon belül. Ez egy kicsikét úgy néz neki, mint a Federal Maritime Commission az Egyesült Államokban, aztán a szlájdokat természetesen mindenkinek majd a rendelkezésére bocsátom, és itt be is fejezem. Thank you. Köszönjük szépen. Van-e kérdés? Aztán van-e Banaldo úrhoz kérdésük, Fleckenstein úr? Egy kérdésem lenne csak. Amikor is a felügyeleti szervekről beszélt, azt mondta, hogy ezek nem nemzetiek, hanem szélesebb keretek között kell, hogy szerveződjenek. A rendelet végrehajtása a tagállamok, illetve a bizottság felügyelete alatt történik. Akkor miért van egyáltalán szükség egy külön felügyeleti szervre ezekben a kérdésekben? Nyilvánvalóan a panaszkezelés és egyebek tekintetében szükség van egy partnerre, akivel kapcsolatba kerülünk, de hogy egy pusztán azért jöjjön létre még egy plusz felügyeleti hatóság, hogy egy rendelet végrehajtását ellenőrizzük, ezt nem értem. yeah, um... Philip? Ha jól értettem a fordításból, azt említette a megjegyzéseiben, hogy egyfajta irányított versenyről van szó. Nem tudom, hogy jól értettem-e, vajon azt kérik-e önök, hogy egyfajta szabályozói irányítást legyen a verseny folyamat felett. A véleményem az, hogy ha verseny van, akkor verseny van az egyes kikötők között, az egyes országok kikötői között, és szerintem az utolsó dolog, amire szükségünk van, az az irányított verseny. Következő. Köszönöm, két kérdésem lenne. Ronaldo valóban elégedett a javaslattal, legalábbis én így értettem, és nagyon jó lenne azt tudni, hogy az egyes kikötők hogyan látják a javaslatot, és nemzeti szempontból hol vannak aggályai. A második említette, hogy egy európai szintű felügyeleti hatóság jöjjön létre az USA hasonló szervezetéhez hasonlóan. Ez általában a tengerpolitikával foglalkozna, nem csak a kikötők ellenőrzésével, nyilvánvalóan. Én Hamburgból származom, tehát én egy kicsikét másképp nézem ezeket a dolgokat. From... Köszönöm szépen. Stefano, hozzá én is egy kérdést szeretnék tenni, és Philip Redborn kérdéséhez csatlakoznék. Nem vagyok biztos abban, hogy önök vajon úgy gondolják-e, hogy ez a javaslat eléggé messzire ment. Úgy gondolják, hogy a teherkezelés, a rakománykezelés is bele kellene tartozzon ebbe a rendeletbe, mert ez egy kicsit összezavart minket. Nem tulajdonképpen mindegy, hogy ellenzi vagy mellette van, hogy a rakománykezelést szabályozzák, de hogyha a két felzódulás van itt a parlamentben, ezt még tudjuk kezelni, de hármat már nem. Tehát a kérdés az, hogy önök azt gondolják, hogy azok az elemek, amelyeket kivettek a rendeletből, mint például a rakománykezelés, vajon e, ezzel egyetértenek? Vagy sem? Tehát mi a véleményük? Komucákos úr, parancsoljon. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, αν θεωρείτε ότι ο καινούριος... Először is, nem tudom, hogy önök úgy gondolják-e, hogy ez az új rendelet, amelyről beszélünk, Tehát, hogy ez az új rendelet önök szerint akkor es, ismét elkezdem, méghozzá angolul. Uh, create administrative complexity ez a mostani rendelet talán administratív szempontból komplexebb, bonyolultabb lesz, E, és a korábbi helyzethez képest ez mit jelent? Mi erről az ön véleménye? Tehát ezzel a rendelettel vajon növekszik-e, vagy csökken az administratív terhek, azok az administratív terhek, amelyek a kikötőkön vannak? Remélem, hogy most már mindenki érti, és a francia, illetve a görög nyelvből jön a tolmácsolás. Nos, a második kérdésem azok következőképpen szól. Ezzel az új rendelettel önök azt gondolják-e, hogy előkészítjük a kikötőket, arra, hogy ezeket a hatalmas méretű hajókat jobban tudják kezelni, fogadni. Tehát itt ugye új feltételek valósulnak meg, és hatalmas mennyiségű áru érkezik be a kikötőkbe. Kérem, hogy minél rövidebben válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok majd válaszolni a feltett kérdésekre abban a sorrendben, ahogy megkaptam a kérdéseket. A Managing Body kérdésében lehet, hogy nem elég jól magyaráztam el. A feltett kérdésre a következő válaszom. Természetesen minden tagállam saját maga intézi a versenyre vonatkozó jogszabályait, tehát ő maga teremti őket meg. De mivel nagyon heterogén a helyzet, országról országra haladva, ezért igen nagy a kockázata annak, hogy az egyes államok a saját értelmezési kulcsukkal értelmezzék az adott jogszabályokat, és ezért túl nagy lesz a különbség mondjuk az északi vagy a déli országok kikötői között. Északi országokban sokkal inkább a verseny törvényei érvényesülnek, a déli országokban egészen más megközelítést alkalmazunk. Tehát elképzelhető, hogy ugyanannak a jogszabálynak egészen más hatása lesz különböző országokban. Tehát egy, akár egymással határos országokból is beszélhetünk, például Olaszország és egy szomszédos ország, amelyben egészen máshogy néz ki a helyzet. Nos, akkor most kinek van igaza? Tehát ezt hogyan fogják megállapítani, hogy most itt az A vagy a B ország értelmezi -e helyesen az adott jogszabályt. Ezért szerintünk európai szintet kell megteremteni. Ez nem azt jelenteni, hogy tovább növeljük a bürokratikus terheket, csak egész egyszerűen azt szeretnénk, hogyha egy egységes ellenőrzési rendszer tudnánk kialakítani, mert különben soha nem lesznek egyelőek a versenyfeltételek, és hatalmas viták alakulnak ki majd a két-három ország között, és nem látom, hogy ebből hogyan lehet jól vagy győztesen kikerülni. Remélem, hogy ebből most jobban értették a válaszomat, és a Managing Body-ra vonatkozókat is talán már jobban megértették. Aztán a verseny kezelése, versenykérdésének kezelése, ez valóban fontos prioritás, az európai intézmények számára, a tenté politikák tekintetében. Itt igazából európai szinten egyfajta gazdasági ráhatás történik, és megpróbáljuk az iparpolitikát kiegyensúlyozni. Azzal, ha ellenőrizni szeretnénk a rendszert, és más logikában gondolkodunk, nem csupán a piacra hagyunk mindent. Ugyanis azt hiszem, hogy a kikötői szolgáltatások területén nem lehet mindig tiszta versenyről beszélni, mert vannak kisebb kikötők, vagy vannak olyan kikötők, amelyeknek egészen más a jellegzetességük, és nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha ezt hagyjuk. Aztán pedig az utolsó kérdéssel kapcsolatban, amelyet az elnök úr tett fel. Én úgy gondolom, itt elvi kérdésekről van szó, ugyanis az összes fajta szolgáltatásnak bele kell férni egy bizonyos keretbe, és lehet, hogy nem jó az, hogyha eleve kizárunk bizonyos fajta szolgáltatásokat. Tehát ennyi lett volna a válaszom. Elnézést az utolsó kérdésekre. Az, hogy a, az administratív terhek növekednek-e vagy csökkennek, hát nem tudom. Igazából itt nem a rendelet az, amely a terheket meghatározza, hanem az, hogy hogyan kezelik az adott helyzetet. Szerintünk a supervisory body nem szabad, hogy erre úgy tekintsünk, mint egy bürokratikus szervezetre, ahogyan Bird úr is elmondta, bizonyos kikötőkben ez nagyon jól működik, máshol sokkal kevésbé. Miután itt egy európai rendeletről van szó, ezért ki kellene jönnünk végre a nemzeti perspektívákból, és meg kellene vizsgálni azt, hogy európai szinten milyen hatása lenne. Lehet, hogy az angolok azt fogják mondani, nekünk erre nincs szükségünk, a hollandok szintén, mert ők nagyon jól működnek már most is, nagyon hatékonyak. Máshol lehet, hogy erre szükség van, ugyanis egy homogénabb helyzet alakulhat esetleg ki. Nem csak piaci alapon szerveződik majd a verseny, hanem valós alapokra helyeződik. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Ronaldo. Köszönöm szépen, most pedig akkor következzék a Rotterdami kikötő. Viktor Schoenmakers következik, 5 percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egy nagyon rövid áttekintést adnék a Rotterdami kikötő fontosságáról. Mindenki tudja, hogy a Rotterdami kikötő az egyik legnagyobb Európában. Körülbelül 450 millió tonnát helyezünk át évente, tehát mi vagyunk ebből a szempontból a legnagyobb kikötő. Globális gazdasági szereplő vagyunk, és valóban nagy jelentőséggel rendelkezünk a holland és az európai gazdaság szempontjából egyaránt. Ami nagyon fontos, amit szeretem volna kiemelni, az az, hogy ennek az iparnak a szabályozása javasolt módon olyan téma, amire nagyon körültekintően kell tekinteni, hiszen nagyon fontos tényező ez, nagyon fontos ágazat, és jól működik. És ha megpróbálunk ebbe az üzleti ágazatba beavatkozni, anélkül, hogy tudnánk, hogy hogyan működik, ez egy kicsit veszélyes lehet. A második dián a saját szerepünket láthatjuk globális gazdasági szereplőként, környezetvédelmi aspektusokért is felelünk természetesen, illetve a társadalmi integrációért is, tehát hogy a Rotterdami kikötő hogyan illeszkedik be a környezetbe. Tallinnban azt állapították meg, hogy a kikötők a növekedés motorjai, és ennek nagyon, ezzel nagyon egyet tudunk érteni, egy üzleti eseti megközelítés alkalmazását Val megpróbáltuk a gazdaság növekedését fellendíteni állami finanszírozás nélkül, és ez az egyik legfontosabb pontja a javasolt rendeletnek, ez a kiegyensúlyozott helyzet, a kiegyensúlyozott játékszabályok kérdése, ugyanis az Európában megfogalmazott jogszabály esetében azt javasolnánk, hogy vegyenek ki abból az összes kormányzati támogatási rendszert, amely valóban torzítja az európai kikötők versenyhelyzetét. egy kicsit konkrétabban vizsgáljuk meg akkor a kikötőkre vonatkozó rendeletet. Az átláthatósági cikket, ha végrehajtják, azt hiszem, hogy ez valóban nagy segítség lesz, ugyanis nagyon világosan látni fogjuk, hogy az Európai Unióban hogyan érvényesítik az állami támogatásokat. Véleményünk szerint a magán kikötőket nem szabad kizárni a rendeletből válaszként a jelentéstevő kérdésére, ugyanis, ha a kiegyensúlyozott játékszabályokról, az azonos játékszabályokról beszélünk, akkor azonos jogi rendszerről is kell beszélnünk, tehát hogy a különböző kikötői rendszerekre ne eltérő jogszabályi rendszerek vonatkozzanak. Ne felejtsük el, hogy az ipar milyen hatással van például a tengeri szállításra, illetve az arra vonatkozó útvonalakra, és képzeljük csak el, hogy ha rögzített eszközökkel kell dolgoznia a kikötőnek, akkor a kikötő nem tud mozogni, tehát valóban lehetőségekkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a globális piacon szerepeljünk, amelyet a piaci erők annyira nagymértékben befolyásolnak a szállítási részről. Összefoglalásként azt mondanám, hogy természetesen a Rotterdami kikötő szeretné a, betartani a szerződésbeli szabályokat, de azt nem akarjuk, hogy egy előíró jellegű rendszert vezessenek be. Semmiféle felügyeleti rendszert nem akarunk, ugyanis ez Hollandiában nagyon jól szabályozott ágazat a versenyszabályok, versenytörvények tekintetében illetve konzultációs folyamatot is folytatunk az ügyfeleinkkel, megvannak a rendszereink arra, hogyha konfliktus lép fel, akkor hogyan járjunk el. Nézzük akkor a rendelet alkalmazási körét teljes mértékben támogatjuk a szolgáltatás nyújtási szabadságot, ugyanis valóban hiszünk abban, hogy a verseny érvényesüljünk, és versenyképes, versenybarát kikötőként szeretnénk működni. De ha a kiválasztás valósul meg, akkor azt mindenképpen átlátható módon és diszkriminációmentesen kell megvalósítani. Szerintem ez nagyon világos és logikus gondolat. Konkrét konkrétabban az infrastruktúrális díjakat illetően hogyan alakul ez a folyamat Rotterdamban. Elmondtam, hogy nagyon erőteljes vállalkozói hozzáállásunk van, tehát folyamatosan együttműködünk a kikötő használókkal, egyfajta platformként működünk Rotterdamban, rendszeresen találkozunk az ügyfelekkel és minden évben konzultációs fordul, fordulót tartunk, hogy a kikötő helyzetét megvitassuk. Támogatjuk az átláthatóságot, de nem egyéni szinten. Ez nagyon rossz lenne, és nehéz lenne, hogyha valaki a vállalkozói szerepét érvényesíteni kívánná. Úgyhogy nagyon professzionális és teljes mértékben elfogadható éves jelentésen keresztül valósítjuk meg az átláthatóság és ha még mindig valakinek panasza van, akkor természetesen fordulhat. A bírósághoz van egy versenyjogi rendszer, ezért véleményünk szerint ez bőven elegendő, és ami a felügyeleti rendszert illeti, ez valóban egyfajta extra bürokráciát teremtene, és nagyon kemény jogalkotói vitát. Ne felejtsük el, hogy az üzleti ágazat minden szereplője versenyben áll egymással, és természetesen mindenki arra törekszik, hogy a piaci helyzetét javítsa. Sajnálatos lenne, hogyha ezzel a javaslattal, ami a liberalizációról és a harmonizációról szól, illetve az egyenlő játékszabályokról, a fejlesztésről, ezzel az a felügyeleti rendszerrel visszamennénk az időbe, és túlszabályoznánk valamit, aminek nincs szüksége szabályozásra. Következtetés, természetesen szeretnénk a szerződés elveit tiszteletbe tartani, de ahogyan elmondtam, már nem szeretnénk, ha egy szabályozói megkötés áldozatai lennénk, ezért valóban arra törekszünk, és azt szeretnénk, hogyha kiemelhetnénk, mennyire fontos, hogy a kikötőket felhatalmazzák arra, hogy megfeleljenek a jövő kihívásainak. Egy nemzetközi, nagyon erős versenyű piacon kell szerep helytállnunk, erre törekszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm mondja az elnök. De hogyha valakinek egy kicsit, ha valaki egy kicsit többet szeretne beszélni, nincs az semmi gond, de hogyha 5 perc helyett 8 percet beszélnek, az már egy kicsit túlzás. Fleckenstein úr, tessék. Igen, ha jól értettem, nem azt mondta, hogy a használókkal kellene tárgyalni, és hogy ne legyen egy ilyen panasz kezelőhely. Ha jól értettem, én azt mondta, hogy ez már van, és nem lehet új előírásokkal egy olyan új szervezeti formát kialakítani, ami mindent ebbe az irányba mozdítana el. Tehát van egy ilyen tárgyalási vagy egyeztetési panaszkezelési szervezet vagy hely, és ezt nem lenne célszerű felszámolni. És ezt kellene észszerűen valahogy megfogalmazni. Tehát van ilyen ö, lehetőség, és ezt nem szabad felszámolni. Szeribi úr. Köszönöm szépen. Több kérdésem is lenne konkrétan három. Az első kérdésem, a bizottság hatásvizsgálata rámutat arra, hogy hány százaléka a mm, azoknak a felhasználóknak az aránya, akik elégedettek. Nos, ez igen magas, tehát akkor mi szüksége van a változtatásokra? Második kérdés, vajon önök szerint a liberalizáció és a verseny megnyitása a szolgáltatások biztonsága szempontjából nem lesz -e majd rossz hatással. És a különböző szolgáltatók számára hogyan valósulnak majd meg ezek a feladatok. Aztán itt van még az átláthatóság kik azok a szereplők, akik szerepelnek az árak megállapításánál, akik ott vannak, és akik a végső döntéseket meghozzák, és hogyan lehet majd vajon egyességre jutatni a különböző érintett feleket. És vajon tovább lehet-e még menni a mostani helyzetnél? Ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy azért itt még van mit javítani. És az utolsó kérdésem, hogyan lehet validálni az eljárást nemzeti szinten, vagy pedig európai szinten. Tehát egyfajta semleges hatóságra van-e szükség, amely figyelembe tudja venni mindenkinek az érdekeit. Elnök, köszönöm. Mások? Egy kérdés. Csak egy kérdésem lenne nekem még az előző szólóhoz hasonlóan, hogy a révkalauz szolgáltatás, a vontatás és hasonló szolgáltatásokban mi a helyzet, úgyhogy meg is adnám a szót az előadónak. Köszönöm szépen először is a konzultációs folyamatról, és hogy a az ügyfeleket mennyire vonjuk be. Nyilvánvalóan jó, ha szoros kapcsolatban állunk az ügyfeleinkkel, és tudjuk, hogy ők hogyan vélekednek a szolgáltatásainkról, úgyhogy nyilvánvalóan a konzultáció erre kiváló lehetőséget teremt, ezt azonban nem akarjuk szabályozni, pláne nem túlszabályozni. Szerintük a konzultáció bőven elegendő, hiszen mindenki másképp végzi a dolgát. Ez működik, ez az eljárás. És még egy rendelkezés, illetve megállapodás a kikötő és a használók között, ami szerint, ha a díjszabásra vonatkozóan nincs egyetértés, akkor egy semleges döntőbírósághoz fordulunk. Ez nem egy jogi eljárás, ez egy kiválóan működő eszköz, és ezen túlmenően természetesen rendelkezésre áll a normál bírósági lehetőség is. A másik kérdés, hogy az ügyfelek 77%-a, ha mindennel megelégedett, akkor miért van szükség a reformra? Ez kiváló kérdés, de talán a bizottságtól kéne talán megkérdezni. Végezetül ez egy olyan kérdés, ami mindenféleképpen illet minket, ez nevezetesen a kikötők finanszírozása. az európai kikötők versenyhelyzetben működnek közpénzből, az nyilván egy más helyzet. Ami pedig a kikötői szolgáltatásokat illeti, nyilván a kikötői hatóságnak kell biztosítania a minőséget és a biztonságot. A kikötői hatóság illetékes meghatározni, hogy mi minősül jó és mi rossz minőségnek. Ezt a szabályt azonban mindenkinek ismernie kell, és az átláthatóságot biztosítani kell, a minőségi követelményeket mindenkinek ismernie kell. Mert ellenkező esetben a kikötői hatóság nem tudja megfelelő színvonalon üzemeltetni, vagy akár biztonságosan üzemeltetni a kikötőt. Tehát összességében eh, minőségbeli különbség nincsen, hiszen a kikötői hatóság adja ki az engedélyt a szolgáltatóknak. A javaslatban egy megjegyzés szerepel a szolgáltatásokra vonatkozóan. Nagyon eh, veszélyes dolog lenne, hogyha kimazsoláznák a szolgáltatókat, ez esetleg a kisebb szolgáltatók hátrányára történhet, és az árak megugorhatnak az ő esetükben. Hogyan lehet az árképzésben nagyobb átláthatóságot teremteni? Ha jól értettem, itt a magánszektorra gondolt, illetve a kikötőkre. A kikötőkben infrastruktúradíjak léteznek, és ezt egy tárgyalásos folyamat során alakítjuk ki, és ha valaki ezt megkívánja támadni, akkor akár fordulhat bírósághoz, vagy a kikötői hatósághoz. Ez az átlátható árképzés módja. A finanszírozásra vonatkozóan, ami természetesen a kikötők között Európában különbséget eredményezhet, vannak olyan cikkek a javaslatban, amelyek átlátható módon bemutatják, hogy a közpénzeket hogyan használjuk fel, egyelő feltételeket kell mindenki számára biztosítani, tisztában kell lenni, hogy az európai intézményi keretek között mire van lehetőség és mire nem. Uh, improving the quality of the port, uh, port és uh, ez végezetül is a kikötői szolgáltatások színvonalát fogja javítani. Ha ezt nem tesszük meg, akkor és csak az apróságokon próbálunk javítgatni, ez nem biztos, hogy oda vezet, számunkra az átláthatóság a legfontosabb, és erre törekszünk a mi kikötőnkben is. A rendeletre rátérve, és hogy nemzetközi vagy nemzeti szinten történjen -e a szabályozás, azt hiszem, hogy egészen lidérces lenne, hogyha ezt megpróbálnánk nemzetközi szinten szabályozni. Nemzeti szinten is bőven elég a szabályozás, és még ott is arra kell vigyázni, hogy ezzel ne sérüljenek a már jól működő kikötők. Az elnök megkérdezte, hogy mi hogyan vélekedünk a szolgáltatókról. Véleményünk szerint ez egy szabad piac, tehát akár a vontatásról beszélünk, akár a révkalauzi szolgáltatásról. Itt alapvetően biztonsági kérdésekre kell gondolni. De minden esetre itt a követelményeket pontosan ugyanúgy kell definiálni, mint másút, és azt hiszem, hogy egyelőre túl egyszerű ez a szabályozás, tehát lehet, hogy egy harmadik kategóriára is szükség lehet a kérdés megoldására. Köszönöm szépen. Már Liverpoolnál is éjszakabbra ne menjünk, illetve mégiscsak most következnek a finn barátaink. Önnéki a szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, elnök úr, nagyon jó az, hogy itt lehetek ma önök köreiben. Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány gondolatot felvethetek a kikötői szolgáltatásokra vonatkozó rendelettervezettel kapcsolatban. Nagyon érdekes volt a Rotterdami kikötőről szóló a előadás, ugyanis én egy kis kikötői valóságáról fogok mesélni, illetve arról, hogy hogyan is néz ki a kikötői szolgáltatások piaca a Balti-tengeri térségen belül, és nagyon nagy a verseny a nem európai kikötőkkel is. Főként 2015-től kezdve, amikor a vonatkozó irányelv majd irány, életbe lép, nagyon sok alternatív közlekedési mód is megvalósíthatóvá válik, és ezzel még nagyobb lesz a verseny. A cél az európai kikötői szolgáltatások területén a belső piac megvalósítása. Valóban a kikötők is szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a növekedést, illetve a jólétet támogassuk Európában, Finnországban a szolgáltatás szabadsága uralkodik, és nagy átláthatóságot szeretnénk elérni a számok tekintetében. Azt szeretnénk, hogyha az európai kikötők között verseny szempontjából azonos feltételek tudnának megvalósítani, megvalósulni. Nézzük meg, hogy mit is szeretnénk elérni. Vajon csak kötelezettségek szerepelnek majd ebben a rendeletben, vagy pedig, ahogyan én gondolom, különböző ösztönzéseket is be kell majd építeni arra, hogy különböző szolgáltatásokat kelljen megvalósítani, vagy lehessen megvalósítani a kikötőkön belül. Jó kérdés, még akkor is, hogyha tudom, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. A verseny nagyon fontos, ugyanis a piac állandóan változik, és ezért gondolom, hogy igen, rugalmas rendeletre van szükség, a kevesebb sokszor több, és a mi véleményünk szerint ebben a rendelettervezetben igen sok olyan részet szerepel, amely túl, túl hosszú, tehát nem, erre nincsen szükség. Nagyon sok administratív terhet jelentenek a különböző szolgáltatásokról való jelentések és összesítések kész, készítései. Tehát véleményünk szerint egy egyszerű rendeletre van szükség, amely igen rugalmas. A hatáskör. Úgy gondolom, hogy a tenté az a helyes keret. Itt fontos az, hogy az infrastruktúrális szolgáltatásokat hozzá tudjuk igazítani a piaci szereplők igényeihez. Finnországban azt szeretnénk, hogyha a piac működőképesebb lenne a jelenlegi helyzethez képest, és azt is szeretnénk látni, hogy a különböző szolgáltatások benne lennének a hatáskörben. Ugyanakkor a biztonság rendkívül fontos szempont számunkra. Olyan feltételeket szeretnénk látni, a hatos cikkben például a szolgáltatások, szolgáltatók a révkalauz szolgáltatásokkal szolgáltatások esetében. Finnországban nagyon sok a kicsi kikötő, éppen ezért nincsen olyan jellegű struktúra, mint amelyről szó esik a javaslatban. Finnországról néhány szóban. A külkereskedelem számára legfontosabb cél. Európa 90%-a az árucikkeinknek tengeri útvonalakon hagyja el Finnországot, és 80%-a behozatalnak szintén vízi úton érkezik hozzánk. Ahogyan láthatjuk a térképen is, Finnország majdnem, hogy szigetnek minősül, és hosszú, tehát nagyon nagyok a távolságok az országon belül. A kikötők nagyon attól függenek, hogy uh, hogyan is néz ki a helyi um, ipar. Van néhány nagy globális cég, ugye itt vannak a um, fémipari cégek, ezek elég nagyok, de vannak kisebb cégek is, Finország déltől északra szinte mindenhol megközelíthető tengeri úton, tehát ezért nagyon sok a kikötő, akár a tengerparton, akár pedig a hajózható folyók mentén. Ez az, mit is jelent ez a kikötői szolgáltatások szempontjából? Nos, hát így néznek ki a kikötőink. 52 kikötő van, ezek kisebb kikötők, három tenté hálózatba tartozó kikötőt számolunk, és összesen 16 kikötővel kell számolni ebből a szempontból. Ezek igen nagy versenyben vannak egymással. A tenté tengeri kikötők fedik le 90%-át tulajdonképpen a külkereskedelemnek, és a 18 milliós utasforgalmat is évente ők bonyolítják le. Finországban nagyon tipikus az a helyzet, hogy egy-egy kikötő szempontjából két-három nagy cég határozza meg a beilletve kihozatal nagy részét, tehát hogy valahol ott a közelben van egy igen nagy ipari létesítmény, és ők 80 vagy 90 százalékát lefedik az adott kikötő exportjának, illetve import tevékenységének. Ez nagyon jellemző az országunkra. Jó, nézzük akkor most azt, hogy mennyire nincsenek monopóliumok. Nagyon felosztott, fragmentált a piac. Aztán itt vannak a kis kikötők, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy egészen máshogy szerveződnek a kisebb kikötők, de ezek is lehetnek nagyon is hatékonyak. És végül a finn kikötők a következő évtől fogva korlátolt felelősségi társaságokká alakulnak, ez pedig azt is jelenti, hogy minden kikötői díjszabás kereskedelmi alapon valósul meg. A klienseinkkel évente többször is találkozunk, nincsen szükség különböző felügyeleti szervekre, hiszen a verseny hatóság már amúgy is felügyeli ezt a területet. Ugye itt látható egy nagyon egy érdekes kép a kemény térről. Elnök, jól ismerjük Finnországot. Bizony, én magam is jártam már a kikötőkben is. De itt mindent megteszek annak érdekében, hogy az időhöz tudjuk magunkat tartani, ugyanis ez mindig szűkös. Venetóból Frigo úr érkezett. Sajnos Benáldó úr, aki a velencei kikötő nevében beszélt, azt már nem hallhatta ön, de egyébként Paolo Kostát is megkérhetjük, hogy valami kis lélekvesztőn mentse meg önöket, küldjön oda egy kis hajót. Fleckenstein úr, Mrs. Eh, Meckler. Igen, említette, hogy túl sok administratív teher van ebben a javaslatban, eh, túl részletes és túl sok eljárást tartalmaz. Konkrétan eh, milyen részleteket várna tőlünk, hogy töröljünk? További kérdések? Kuhn úr. Köszönöm, Brian a jogi díjakra vonatkozó számítás, szóval jogi díjak számítására vonatkozó előírások meghatározzák, hogy melyek a fix költségek, milyen változó elemek vannak az egyes vontatók esetében a verseny hasonló díjakat eredményezett. Nem tudom, hogy Finországban e tekintetben mi a helyzet. Szaribi úr, kérem, hogy gyorsan. Köszönöm, elnök úr, rövid kérdésem lenne csak. Azt mondjam, említette, hogy Összesen 328 kikötő tartozik Európában a TNT hálózathoz. Ez a 328 kikötő közül lehet, hogy néhánynak csak tíz hajója van, másút több ezer hajóról beszélünk. Nem tudom, hogy hogyan tudunk egy rendelettel lefedni ennyire eltérő kereskedelmi tevékenységet folytató kikötőket, és mennyire következetes lehet így a mindenkire érvényes általános szabályozás. Én is kérdeznék valamit. Nem vagyok biztos abban, hogy a kikötőik közül mennyit kapott állami támogatást. Kérem, hogy erről mondjon valamit, lehet, hogy egyik sem. Tudna most válaszolni ezekre a kérdésekre, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg most inkább finnül fogok beszélni, ha megenged. Tudod, Rova Messner, Nos, Meissner asszonynak szeretném mondani, hogy ami az adminisztratív terheket illeti, van egy példa, amit megemlíthetnék, ez a 14-es szik, nagyon részletesen leírják a különböző eljárásokat ebben. Véleményem szerint ez inkább ahhoz fog vezetni, hogy értékeljük a különböző eljárásokat, és nem pedig a célt. Az elképzelésem az lenne, hogy a rendeletet egyszerűsítsük annak érdekében, hogy megmaradjon ugyanaz a cél, anélkül, hogy nehézkes leírást kéne olvasnunk a folyamatról. Például van egy olyan információ, ami arra vonatkozik, hogy a felhasználók bizottságának ülését hogyan kell megszervezni, és hogy milyen helyszínen kell ezt megtartani. Biztosan ezt mindenki maga eldöntheti. Úgyhogy erre gondoltam, amikor azt mondtam, amikor az igazgatási adminisztratív terhekről beszéltem a rendelet részleteivel kapcsolatban. Ha jól értettem, volt egy második kérdés is, ami az árképzésre vonatkozott. Finnországban olyan helyzet alakult ki, hogy a különböző kikötői díjakat a weboldalon lehet látni, látni, ezért teljesen átlátható ez, úgyhogy nem gondolom, hogy a rendelet bármi újdonságot bevezethetne. Azonban a helyzet olyan, hogy hogy nagyon régóta fennálló ügyfélkapcsolatoknál természetesen változhat a helyzet, és más árképzést alkalmazunk. Aztán a kikötők méretéről is elhangzott egy kérdés. Az is tény, hogy van három lényeges kikötőnk, tehát mag kikötőnk, illetve 16, ahol átfogó rendszerhálózat alakult ki. Azok a kikötők, amelyek csupán kereskedelmi alapon működnek, nagyon hatékonyak lehetnek, még akkor is, hogyha nagyon kisméretűek. Úgy tudom, hogy itt a TEN-T e hálózat fő célkitűzéseiről beszélünk. Ha a kikötők száma túl nagy, akkor is lehet ezt érvényesíteni. Végezetül pedig, ami az állami támogatásokat illeti, azok a kikötők, amelyek még az idei évben is részét képezik az önkormányzati szervezésnek, gazdaságilag nem átláthatók, de a korlátolt felelősségű társaságok azonban ezek finanszírozása az ügyfelektől érkezik. Ezért azok struktúrája nagyon szigorú működés alapján valósul meg, hiszen kereskedelmi kritériumok alapján történhet ez csak meg. Nagyon rövid kérdést szeretnék hallani. Finország eh, az Orosz Föderáció közvetlen szomszédja. Szentpétervár és az Usluga nevezetű kikötő, ez körülbelül 125 millió tonnás eh, forgalmat bonyolít ön hogyan vélekedik a versenyhelyzetről. Mi nagyon előre haladottak vagyunk Európában, ott viszont nincs infrastruktúra, teljesen más rendszer működik. Most egy másik kérdés merül fel. Igen, vettük az adást. A jégtörők az oroszok nagyon erőteljesen korlátozzák a nem orosz jégtörők beengedését az orosz vizekre, ha ezekre a kérdésekre tudna válaszolni még. Igen, köszönöm. Az oszluga kikötő oly mértékben fejlődött, hogy az ott mostani forgalom, a finn teljes forgalom felét bonyolítja. És érdekes megfigyelni a tendenciákat, tehát a teljes volumen durván 7 százaléka növekedett Természetesen eh, mi érdeklődéssel figyeljük eh, az otthoni forgalmat. A kikötők természetesen egymással versengenek a balti tengeren, ami pedig a jégtörőket illeti, illetve az erre vonatkozó szabályozás. Én nem hiszem, hogy óriási európai piaca lenne a jégtörőknek, ennek a szolgáltatásnak, ami indokolná, hogy bevegyük ezt a szolgáltatást is a javaslatba. Elnök, köszönöm szépen. Most Finnet hallgatok. És végezetül Jean-Claude Terrier, aki a Marseille kikötő elnöke, úgyhogy most az északi tengerről délre hajózunk, és megadom Jean-Claude-nak a szót. Merci, monsieur le Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Én most a Márszai kikötő elnökeként beszélek, de egyébként a Francia Kikötők Szövetségének elnökeként is. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit szélesebb kitekintést fogok majd tudni nyújtani. Először is nézzük, hogy hogyan is vélekedünk erről a javaslatról. Először is örülünk annak, hogy a bizottság nagyobb átláthatóságot szeretne, és hogy kívánja a harmonizációt a szabályok és procedúrák terén, valamint hogy a kikötői szolgáltatásokat összekívánja hangolni. A kérdés ugye inkább olyan formában merül fel, hogy hogyan kívánjuk rendezni ezeket a kérdéseket. Nos, hát ugye egy rendelet formájában, ez már a harmadik rendelet, és felmerülhet az a kérdés is, hogy talán egy puha puha jogi eszközökkel nem lehetett-e volna jobban figyelembe venni az európai kikötői valóságok igen, külön, igen nagy különbözőségét. A jelenlegi javaslat elég erős ellentmondásokat tartalmaz a mi véleményünk szerint. Az egyik például a Márszai kikötő elég drágán fizetett azokért a igen csak konfliktusos fellépésekért, amelyeket a dok, dokkok területén tapasztalhattunk. Másodszorban, ugye itt a kikötő igazgatóságok függetlenségét kívánja megvalósítani, és harmadsorban pedig Szerintünk a szubszidiaritás elveit sérül, már pedig az jobban figyelembe tudja venni a helyzetek különbözőségét. Tehát először egyfajta visszautasítás fogalmazódott meg bennünke, bennünk, és fontos lenne az, hogy azért pozitívabban közelítsük meg ezt a kérdést, majd meglátjuk, hogy a parlament is hajlandó-e felül vizsgálni a jelenlegi javaslatokat, és elképzelhető, hogy a parlamentből egy igencsak módosított változat kerül majd ki. Most nézzük most a konkrétabb témákat, amelyekben kérdéseink merültek fel. Az első a hatáskör. Most itt úgy gondoljuk, hogy a vontatást ki kellene vonni ebből, illetve a kotrást, mert ez nem egy a hajóknak nyújtott szolgáltatás, hanem egyszerűen a kikötő természetének, természetéhez tartozik hozzá. Aztán fontos az ellenőrzés, az általános szolgáltatások, illetve a szolgáltató részéről megvalósuló szolgáltatások között, egyfajta egymásnak alulárendeltségi jelleget meg kell őrizni. Sokszor ugyanis általános szolgáltatást akár magán szereplő is nyújthat, tehát nem biztos, hogy itt egy hierarchikus megközelítés a leghelyesebb. Aztán az átláthatóság, illetve a kereskedelmi szabadság közötti mm, egyensúly kérdése. Hát az átláthatóságot szeretnénk az átláthatósági irányelvhez akarunk visszatérni. Nem látjuk, hogy miért van szükség egy külön a kikötőkre vonatkozó rendeletre. Nagyon sokszor elmondtuk már, hogy, egy pia, hogy a piac nyílt és szabad, úgyhogy nem igazán látjuk, hogy miért kell teljes mértékben átláthatóvá tenni az árképzési politikánkat, akkor, amikor az információk már most is eléggé nyíltak a tarifák szempontjából, de ugyanakkor azzal kapcsolatban is, hogy milyen tarifapolitikát kívánunk megvalósítani, de ez ugye a benchmarkingra, a befektetési politikáinkra is vonatkozik. Aztán a magán kikötők, ugye itt a Rotterdamhoz szeretnék kapcsolódni. Fontos, hogy a versenytorzító hatásokat kikerüljük. Itt igazából nem az a meghatározó, hogy magánkézbe van-e vagy sem egy kikötő, hanem inkább a kikötő mérete az, amely ö, fontos lehet ebből a szempontból, például 40 millió eurós forgalom. Aztán az ellenőrzés. Nos, hát Franciaországban van ugye egy verseny, hatóság, amely megvizsgálja a helyzetet, van számvevőszék is Franciaországban, és ez is megvizsgálja a könyvelések, a, könyv, a könyvelés hitelességét, és hát aztán ott vannak ugye a bíróságok is, és jól működik azt hiszem a rendszer, tehát nem, egész, nem egészen látjuk azt, hogy miért kell egy további öm, szintet beépíteni ebbe az ellenőrzési rendszerbe. És aztán még azt szeretném elmondani, hogy mit is várunk a bizottságtól. Az energia átállás szempontjából például fontos új kihívások várnak ránk, ez már száj szempontjából rendkívül fontos, és aztán az eljárások egyszerűsítését várjuk még, és természetesen a kikötőkhöz kapcsolódó más szolgáltatások területén is szeretnénk előrelépést látni. Köszönjük, Fleckenstein úr! egy rövid kérdésem lenne pusztán. A Charterrel kapcsolatosan. El tudnám még egyszer mondani, hogy eh, hol húznák meg a választó vonalat. Eh, azt hiszem nem jól értettem az elmondottakat. Willis asszony, köszönöm. Terrier úr szükségesnek tartja egyáltalán a rendeletet a tanulmány szerint 80%-a a használóknak elégedett a piaccal, és több kikötők számára problémát jelentene, ha összekapcsolnák a rétkalauzokkal. Komucákos úr, nem egészen jól értettem a hozzászólása elején, én úgy gondoltam, hogy a bizottság részéről egy új rendelet megalkotására nem egészen érthető, hogy miért tesznek egy harmadik kísérletet erre. Egy új szövegre gondolnak esetleg? A rendelet zavarja önöket, vagy azt gondolják, hogy egyáltalán ne tegyen semmit a bizottság? Terje úr a kotrásra utalt, és más szolgáltatásokra, amelyeket szeretne, hogyha kivonnának a szolgáltatások köréből, hiszen ez egy különleges szolgáltatás, hiszen nem a hajókat, hanem inkább az infrastruktúrára vonatkozik. De mi van akkor a vontatással például? Most hát ezeknél mi a helyzet? Különbséget kell tudni tenni, vagy sem? És aztán ott van a tengeri biztonság kérdése, Franciaországban van egyfajta ilyen ö, ö, egy olyan rendszer, amelyben nagyon nagy befektetéseket kell eszközölni. Vajon ki kell-e vonni bizonyos szolgáltatásokat az irányelv hatája elől, alól, és aztán az európai kikötők ugye nem csak kereskedelmi szempontból kell őket megvizsgálni, hanem területfejlesztési, területrendezési szempontból is. Nos, hát ezt a dimenziót mennyire veszik figyelembe? Köszönöm, Terje úr. Megpróbálok válaszolni, nem tudom, hogy jól értettem-e a jelentéstevő kérdését a tarifákkal, illetve költségekkel kapcsolatban. Akkor esetleg, ha megismételnéd a kérdésedet, Knut, ha még emlékszel, elnök úr, esetleg emlékeztetne, hogy hol vagyok? Én csak azt szerettem volna tudni, hogy az átláthatóság kérdésével hogy állunk az árképzésben. Hol van a választó vonal? Az átlátható között, illetve a között, hogy itt most a magán üzleti érdekeink játszanak, amit nem hozunk nyilvánosságra. Je veux dire, je pense qu'on... Én azt hiszem, hogy itt a nehézség az az, hogyha az árképzésünket teljesen átláthatóvá kell tennünk a klienseink előtt. Természetesen hogyha vannak állami támogatások, akkor azt tisztán, tehát azt, azt átláthatóvá kell tenni, de ugyanakkor szabad piaci szereplőként kereskedelmi szabadságunkhoz tartozik hozzá az, hogy ne kelljen elmagyaráznunk minden egyes kliensünk számára az árképzési politikánkat. Tehát ez az, ami, ami számunkra nehézkes a második kérdésre. Az átláthatósági irányelv és a koncesszió irányelv szerintem ezek teljes mértékben lefedik a hatáskört, tehát igazából nem is látjuk, hogy miért van szükség egy új rendeletre. És a rendeletről, mint olyanról, ugye volt, aki már kényszerzubbonyról beszélt, hát igen, valóban. A jelenlegi helyzethez képest még inkább kényszerzubbonyba kényszerítenek bennünket. Nem mondjuk azt, hogy nem akarunk új rendeletet, megértjük azt is, hogy pozitív dinamikába kell illeszkedni, hogy az egész jogi keretet pozitív irányba tudjuk eltolni, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az irányelvek, a már meglévő irányelvek sokkal jobban lefedik az aggályos területeket. A kotrással kapcsolatban nem fogok visszatérni a kérdésre, a révkalauz szolgáltatások kapcsán. azt is látni kell, hogy bizonyos méretű piacok lehet, hogy meg tud, ebből meg tud élni egy piaci szereplő, de nem három. Tehát itt egyfajta garanciarendszerre van inkább szükség, tarifák szintjén és így tovább. Például a vontatás területén vannak olyan szövetkezeti rendszereink, amelyek megmondják, hogy pontosan milyen, ö, tehát hány vontatóra van szükség akkor, hogyha nehéz a meteorológiai helyzet, és egy nagy hajót kell bevontatni. Vannak alternatív piaci szereplők is, de ezek mind olyan dolgok, amelyeket figyelembe kell venni. És az utolsó gondolattal kapcsolatban, ennek a rendeletnek az a problémája, hogy a kikötőket kizárólag kereskedelmi szempontból veszi figyelembe, és nem tájképi vagy területrendezési szempontból, tehát ezeket a kérdéseket is szerintünk figyelembe kell venni, ez egy egészen más dimenzió. Az energia, vagy átállás például fontos kérdés Márszely szempontjából mindenképpen az elmúlt öt évben azért egy kisebb olajválságot éltünk meg a pénzügyi válság kapcsán, Márszai kikötőben. Tehát itt egy új üzleti modellre van szükség, és ehhez közleményezések szükségesek európai szintről is. Thank you very much, Mr. Terrier. Now it... Köszönöm szépen, Terrier úr. Következik akkor a bizottság, 5 percet kapnak. Parancsoljam. 5 perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kikötői felelősöknek, akik megosztották velünk bölcsességüket ma délután. Nem szeretnék az összes kérdésre válaszolni, megpróbálom ezeket csoportosítani. A bizottság konzultációt folytatott e javaslattal kapcsolatban, 1997 óta mindenképpen, illetve 2011 óta egy konkrét javaslatnál, azok, akik az elnökségi asztalnál ülnek, szerintem nem is tudják összeszámolni, hogy hányszor találkoztunk, úgyhogy semmiképpen nem szabad azzal vádolni minket, hogy nem folytatunk konzultációt. 70%-os adatokat említettek. Emlékeztetnék arra, hogy 50% alatti felhasználói elégedettségről beszélhetünk egyes szolgáltatásoknál. Az OECD tanulmányainak megfelelően az európai kikötői infrastruktúrának 40%-a átlag alatti, a világszinthez hasonlítva a logisztikai teljesítményt illetően vannak olyan EU szor, vannak olyan EU országok, amelyek a százas listán 75. helyen vannak. Tehát az, hogy átlagosan jól teljesítsünk, ne ez legyen az ambíciónk, hanem hogy nagyon jól teljesítsünk minden pontban. Szeretném azt is elmondani, hogy a rendkívül aránytalan a kényszerzubbony kifejezés, és nagyon helytelen is. Azok, akik itt vannak, főként a parlamenti képviselők, láthatták, hogy hogyan néznek ki a légiközlekedési rendeletek, a közúti vagy vasúti rendeletek, látták, hogy a tengeri szállítási rendeletek hogyan néznek ki. Több tíz oldalon keresztül sorolhatjuk fel a rendelet címeket, ezért nem szabad azt mondani, hogy a javaslat, amely a szolgáltatási szabadság elvére és az átláthatóság elvére irányul. Szerintem ez semmiképpen nem kényszerzóbony, ez inkább egy szerszámos láda, amiből mindenki kiveheti a megfelelő eszközöket. Mondok egy példát is egyébként erre, ahol a kikötő szervezeti rendszere eltér a, azoktól az alapelvektől, amelyeket e rendeletben meghirdetünk. Van néhány pont, amire reagálnék, az állami támogatásról beszéltek, átláthatóság, fejlesztés, örülök, hogy az átláthatóságban mindannyian egyetértünk. Beszéltek olyan kérdésekről is, mint például, hogy egyes szolgáltatások bekerüljenek-e, mint például a révkalauz tevékenység. Biztonság, függetlenség, és hogy ne mazsolázzunk nem elég világos? Akkor nagyon szívesen működünk Önökkel együtt, annak érdekében, hogy világos legyen a megszövegezés, ugyanis mi az intézmények közül semmiképpen nem akarjuk, hogy a biztonsági színvonalat lejjebb vigyük. Több évtizeden keresztül dolgoztunk azon, hogy ezeket a biztonsági szabványokat megemeljük. Ami a bürokratikus terheket illeti, nincsen beszámolói kötelezettség, azok az adatok, amelyeket bekérünk, azok rendelkezésre állnak, láthatják, hogy nincsenek olyan új struktúrák, amelyeket létre kívántunk hozni a javaslatban, ezért teljesen egyetértek Fleckenstein jelentéstevő úrral, hogy ha arról van szó, hogy valaki panaszkodni akar, remek. Amikor valaki azt mondja, hogy igen, nekünk van ilyen, most mire van szüksége, akkor nem érdekel, akkor pipálják ki, de nézzük meg azokat, akiknek nincs ilyen. Tehát a 30%-os olyan kikötő, amelyek alul teljesítenek, azokat kell megszólítanunk. Hölgyeim és uraim! Ezekben a termekben tárgyaltunk az új transeurópai hálózatról. Önök olyan örökséget adtak nekünk, amelyet 30 év alatt építettünk ki, ez az új transeurópai hálózat, amely az átláthatóság, tisztességes piacra jutás, biztonság és interoperabilitás elvén alapul, úgyhogy most már nem mondhatják azt, hogy a kikötőknél nincsen szükség ezekre az elvekre, sőt, Pontosan azt akarjuk elérni, hogy önök a munkájuk segítségével biztosítsák, hogy ezeket az alapelveket érvényesítsük, még az európai kikötői rendszerben is, amelyek a világkapuiként működnek, és természetesen a növekedés bejáratait jelentik Európában. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, és akkor most az, a jelentéstevő és az elnök zárszava következik. Fleckenstein úr, köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm az összes vendégnek, akik ma itt segítségünkre voltak a gondolataikkal. Én most nem akarom az egyes pontokat részletesen feszegetni, hiszen nem ez a mai feladatom. Tudomásul vettük, hogy itt eltérő vélemények uralkodnak a magán kikötők bevonására vonatkozóan, mennyire vegyük be őket a rendelet hatájába, illetve nem. Arról is hallottunk, hogy meg kell vizsgálnunk a díjak esetében azt, hogy mi az átlátható, és mi az, ami már esetleg kárára van a kikötő magán érdekeire nézve. Erről részletesebben nem szóltunk ugyan, de a delegált jogi aktusok kérdését is legalább a minimális szintre kell szorítanunk. Egy dolog nem hangzott el ma még, lehet, hogy az itt jelenlévő kikötők esetében ez nem is jelentős. Nevezetesen az a kérdés, hogy a rendelet révén a közepes méretű kikötők megerősödhessenek. Én ezt nagyon fontosnak tartom, ugyanis van nagyon fontos, hogy nem a fővárosokban szülessen a döntés, hanem a kikötőkben. Ami pedig a piacra jutást illeti, a kotrás ha jól értem, akkor ez nem tartozik ennek körébe. Hannover esetében ezt meg tudom erősíteni, és ez nem a rév kalauzság kérdésével függ össze. Itt egy olyan biztonsági kérdésről van szó, ami ami, amely esetben nem feltétlenül kell az átláthatóságnak érvényesülnie. Nyilvánvalóan a piacra jutás egy más ügy. A rakomány és az utasforgalom mindenféleképpen szerepel a hatályban. Tudom, hogy ezt a révkalazok másképp látják, de ezt a kérdést is valahogy be kell kapcsolnunk. És nagyon fontos, végezetül a versenytársak száma is. Ma is többször elhangzott, hogy itt a gazdasági észszerűségről is szó van. Egy kis kikötőben nem beszélhetünk két versenytársról, amikor az egyiknek közülük egyáltalán nem lenne semmiféle üzleti lehetősége. Tehát az észszerűségre kéne itt szorítkozni és amit a bizottság is említett a felügyelő szervezet kapcsán, azt hiszem világos volt, és ezt a jelentésben is hangsúlyosabban kell majd megfogalmazni, nem mondhatjuk ki, hogy egyetlen egy megoldás vonatkozhat mindenkire. Én ezt majd sokkal hangsúlyosabban meg fogom fogalmazni a jelentésben is. És még röviden a jövőről. Először is a rendelet nem elszigetelt dolog, nem tekinthetünk rá úgy, mint ami semmihez nem kapcsolódik. Itt összefüggés van a koncesziós irányelvel, ezt is figyelembe kell venni kettő egymással összefügg. A koncesziós irányelvben megállapodtunk egy másik szakbizottságban, amely az illetékes szakbizottság, és a támogatásra vonatkozó anyagok jövő évben születnek meg várhatóan, és ezektől is valamiféle segítséget fogunk majd kapni ez a jogi főigazgatóság hatásköre. November végén a szakbizottságban 85 módosítóról szavazunk, ezek angolul állnak rendelkezésre, hiszen ezeket az árnyék jelentéstevőknek is át akartam adni. Remélem, hogy még első eszmecserét tudunk tartani és a még hátralevő időben, ami nem túl hosszú, de igaz, hogy nem is túl rövid, tehát november és január között ki kell használnunk ezt az időt, hogy még egymás között, illetve az érdekelt felekkel néhány kérdést tehát tisztázzunk. Ami a hozzáadott értéket illeti, erről is hallottunk, túl sokat erről nem érdemes szót vesztegetni. A kikötői érdekelt felektől nagyon gyakran hallottam, hogy néhány korrekció követően ezt a rendeletet lehet, lehetne zárni, és akkor néhány év béke köszöntene be, és megköszönöm előre is az önök segítségét ebben. Köszönöm, Fleckenstein úr. Én magam pedig szeretném megerősíteni, hogy nagyon reméljük, hogy november 26-áig elkészül a jelentéstervezet, a módosítók határidejét pedig akkor fogjuk meghatározni. Ez azt jelenti, hogy legalább még két további vita lesz itt a közlekedési szakbizottságban, mielőtt szavazunk Fleckenstein úr jelentéséről. Úgy hiszem, hogy Fleckenstein úr eléggé nehéz feladat feladatot kapott. Először is azt a kulcskérdést kell feltennie magának, hogy ez a javaslat módosítható-e oly módon, hogy az jobb javaslat legyen. Vagy pedig vissza kell térnünk az elutasítás lehetőségéhez. Ebben az értelemben nagyon nehéz megérteni, hogyha például a teheráru kezelést kivesszük, vagy pedig a kotrást, vagy a révkalauzi szolgáltatásokat, akkor semmi nem marad a szövegben. Úgyhogy a jelentéstevőnek majd ezzel kapcsolatban vissza kell térnie hozzánk, és tanácsot adni arról, hogy ön, ő hogy gondolja, hogyan kellene tovább lépnünk ezzel a konkrét bizottsági javaslattal kapcsolatban de úgy gondolom, hogy az elhangzott előadások, beszédek, illetve a kérdések, válaszok nagyon jó kiinduló pontot jelentenek abban, hogy megértsük ezt a konkrét közlekedési területet. A bizottság megjegyzései nagyon szíven ütöttek. Én magam nem gondolom, hogy a vasúti csomaggal kapcsolatos rendelet a lehető legjobb volt. Bizonyos szempontból tulajdonképpen a legrosszabb, amit elérhettünk a vasúti csomagnál. Amit pedig a légi közlekedésnél javasoltunk, főként a repülőtereknél, ezt a tanácsban blokkolták, semmi nem lépett, nincs előre haladás, úgyhogy ez csodás példája annak, hogy hogyan lehet haladni ezzel kapcsolatban, ami pedig a közúti szállítást, közlekedést illeti. Nos, ez egészen világos, hogy nagyon sok képviselő gondolja úgy, hogy ez sem egy túl jól sikerült dosszié. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy az elkövetkezendő hetekben mi lesz ennek az eredménye. Köszönöm Jean-Claude Terriének a hozzászólást, Annalina Makilának, a finn kikötők részéről, Viktor Schoenmakers részéről Rotterdamból, Stefano Banaldo úr előadását a Velencei Kikötői Hatóság részéről, illetve Richard Bird előadását Nagy-Britanniából. Köszönöm a hozzászólásaikat, köszönöm a képviselőknek, hogy eljöttek, és azt hiszem, hogy biztonsággal mondhatjuk azt, hogy nagy érdeklődéssel várjuk Fleckenstein úr jelentését. Akkor a mini meghallgatás most pedig lezárom.